Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hello. Good afternoon, ladies. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnénk elkezdeni az ülést, a délelőtti ülésünket. Köszönöm szépen, hogy figyelnek rám. Először is szavaznunk kell. Az első téma, amiről szavaznunk kell, a strukturális reform támogató program 2017 és 20 közötti időszakra vonatkozó létrehozása, illetve az erről szóló jelentés. Pillanat, majd mindjárt megadom önnek is a szót. Tehát ma a regi jelentés tervezetéről szavazunk. Lambert Van Nistelrooy és Konstant Krél a két jelentéstevő, két társeladó. A strukturális reform támogató programokról. A programtervezetet szeptemberben mutatta be a két társ előadó, 58 módosítót nyújtottak be a bizottság javaslatához, és 204 további módosítót adtak be még ehhez, a, módosi, a határidő előtt, és 172 további módosító az ECON, mint társ előadó bizottságtól többek között. Ezek között van olyan is, ami exkluzív kompetencia alá tartozik. Ezen kívül az Amploa 86 és egy másik bizottság 14 módosított nyújtott be az 53-as plusz ö, ö, szabályzat alapján. Ezen kívül még a halászati bizottság és a, ö, és, is beadott, valamint egy másik bizottság is beadott némi módosítót. Minden esetre úgy döntött, ahogy az elnökök értekezlete is eldöntötte 2016. május 4-én, a regibe beadott módosítók egy része az ECON E kizárólagos kompetenciájához tartozik, ezért ezekről ma nem szavazhatunk. Ezek nem fognak szerepelni a szavazólistán. A szavazólistát elkészítette a titkárság, és ezek a módosítók azok, amelyek a, a három 37AB, illetve a két, kettes és a hármas preambulum bekezdése, valamint az ötös cikkekhez benyújtott módosítók, ezekről van szó. Minden esetre az árnyék közötti közötti tárgyalás eredményeképpen 28 kompromisszumos módosító született. Szeretnék mindenkit informálni arról, hogy az végszavazás után arról is szól, szavazni fogunk, hogy megkezdjük az informális tárgyalásokat a tanácsra, illetve hogy tárgyaló ö, csapatot állítsunk össze. Ennek a, az elnök, az előadók, az árnyékalódók lesznek a tagjai, ahogy azt a az elnökök értekezlete döntése szerint meg kell tenni, és ugyanakkor még a költségvetési, illetve a foglalkoztatási bizottság eh, jelentés vélemény készítői és a tárgyalóbizottság részét képezik. Most pedig Renike asszonynak adom a, meg a szót. Elnézést kérek, nem akartam megszakítani elnök asszony, csak egy ügyrendi kérdést szeretnék felvetni, ami a szavazással lesz kapcsolatos. Szeretném, hogyha megváltoztatnánk az eljárást, az ugye jelenleg a 73-as cikk szerint járunk el, szeretném, hogyha az 59. cikk szerint haladnánk tovább, tehát ezt a jelentést a plenáris ülés elé tárjuk, és ott is szavazni fogunk róla. Röviden megindokolnám, hogy miért gondolom, hogy ennek több értelme lenne, mint a másik cikk alapja, alapulvételének. Először is, hogyha erős mandátumot kapunk a plenáris üléstől ehhez a jelentéshez, akkor az a parlament helyzetét a bizottság és a tanács felé erősíteni fogja a triológus tárgyalásokon. Ugyanakkor említett elnök asszony az is, hogy nagyon sok bizottság vett részt véleményalkotással, illetve illetve sok bizottság, illetve az ekonnak kizárólagos kompetenciái vannak. Hogyha a plenáris ülésre is elküldjük ezt a jelentést, akkor az ő támogatásuk is sokkal szilárdabb lesz. Harmadsorban azzal érveltek, hogy kifutunk az időből, mivel ez az eljárás már eddig is nagyon sok időt vett igénybe, de mivel a tárgyalások csak egyébként is csak januárban fognak kezdődni a decemberi, de még a januári plenáris ülésre is kitűzhetnénk ezt az ügyet. Hogyha úgy döntünk tehát, hogy megváltoztatjuk az eljárás alapját, sokkal világosabb, sokkal láthatóbb lesz. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos javaslat. Az a véleményem, hogy minél demokratikusabb és átláthatóbb módon kellene kezelnünk ezt az ügyet, és ezért kérem, hogy az eljárást változtassuk meg, és a trialógust, trialógusnak ne adjuk meg most a mandátumot, hanem először bocsássuk a plenáris ülésre az ügyet. Elnök, köszönöm szépen! Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem értek egyet az átlátható és demokratikus ö, hozzáállásról mondottakkal, ugyanis már ezzel is nagyon átlátható és demokratikus módon jártunk el a dosszié megtárgyalásakor. Minden árnyék előadói ö, ügyés, ülésen beszéltem az összes többi bizottság árnyék előadójával és vélemény készítőjével, és tudom, hogy teljes mértékben érvényesül a demokrácia és az átláthatóság. Azt javasolja, hogy le, bocsássuk ezt a plenárisra, hogy legyen egy első olvasat, és a plenárisra kerüljön ez a, ez a jelentés. Én megkérdezném a jelentéstevőket, hogy ez, erről mi a véleményük, hiszen így az az egész eljárás leges legutolsó szakaszában változtatjuk meg az eljárást. Ön árnyék előadóként ezt már az árnyék ülések alatt is felvethette volna. Most pedig az van, hogy az egész folyamaton túl vagyunk, már csak két lépés maradt hátra, a tárgyalások, illetve a plenáris ülés. Ezért az előadókat szeretném megkérdezni az ő véleményüket. Van Mr. Roy úr. Röviden, először is megköszönöm ezt a javaslatot, de én sem értek egyet vele. Az árnyék előadói tárgyalások során, illetve a más bizottság képviselőivel folytatott tárgyalások során mindent az asztalra tettünk, és hatalmas többség volt amellett, hogy ezen a módon járjunk el, így véglegesítsük a szüveget, és nem menjünk a plenárisra. Ezen kívül elgondolom, hogy néhányan ellenzik ezt az egész javaslatot, és alássák az egész eredménynek a megvalósulását. Én úgy gondolom, hogy ez a javaslat sem az árnyék előadók, sem a többi bizottság képviselőinek nem lenne ínyére. Elnök, köszönöm szépen, Kreulasszony. Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek önnel is, és Nisztároly kollégával is. Átlátható módon dolgoztunk minden illetékes, illetve felelős bizottsággal és az árnyékelőadókkal. Elég erősek vagyunk ahhoz, hogy közvetlenül tovább léphessünk a trialógus tárgyalásokhoz. Szakbizottságként legitim módon demokratikus módon dolgozunk, úgyhogy nyugodtan haladhatunk az, az eddiek szerint tovább. Elnök, tehát ahogy mondtam, a szavazólista végén három plusz szavazás lesz, először is a módosítókról, módosítók összességéről, aztán a jogalkotási javaslatról, és legvégül arról fogunk szavazni, a tárgyalási mandátumról fogunk szavazni és hogyha a bizottság nem ért egyet abban, hogy megadja a tárgyalásokhoz a mandátumot, akkor az azt fogja jelenteni, hogy az önvéleményét támogatják. Én úgy gondolom, most haladjunk tovább, az szerint az eljárás szerint, amely szerint már majdnem egy éve, nyolc hónapja dolgozunk ezen a dosszién. Azt javaslom, hogy kezdjük el a szavazást. És mindenféleképpen a módosítókról szavaznunk kell majd. Tehát tisztázzuk csak ezt az ügyrendi javaslatot, erről nem tudunk szavazni, mielőtt elkezdjük a szavazást? Nem lehetne, hogy először derítsük ki, hogy melyik vélemény mögött áll a többség? Én azt kérném, hogy most itt a szakbizottságban szavazzunk arról, hogy az eddigi vagy az új javasolt eljárás szerint haladjunk, és akkor a, a szavazás eredménye fényében haladjunk tovább. Ez csak egy javaslat. Krelasszony, én úgy gondolom, hogy először a először a jelentéstevők javaslatáról kell szavazni, legalábbis amióta én itt vagyok, 25 éve a parlamentben, azóta ez így működik. Elnök, először a jelentéstevők által készített módosítókról kell szavaznunk, a kompromisszumos szövegről kell szavaznunk, és majd ezután, a végén szavazunk arról, hogy megadjuk-e az elnöknek, a jelentéstevőknek, az árnyék előadóknak és a többi szakbizottság előadóinak a mandátumot a tárgyalások megkezdésére. Ez lesz az a perc, amikor a Regi Szakbizottság tagjai döntetnek arról is, hogy milyen eljárást fogunk követni. Tehát először a szavazás következik a módosítókról. Oké. Okay the first amendment 59 is withdrawn and we do not vote. Az 59-est visszavonták, 60-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ekon 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ekon 15-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 162-es, 163-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 164-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kult 14-es módosító. Kult 14-es. Mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Elnézést, elnézést részenkénti szavazást kell tartanunk. Tehát kompromisszum, négyes kompromisszum, egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most jön az ötödik kompromisszum, ötös. Nagyon sok oldal múlva jön, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Új hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ekon 37-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 247-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amploa 63 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Pech 3 mellette, hát ellen tartózkodás elutasítva. 248-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Amplua 70, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tizenegyes kompromisszum, ugye? Itt van. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 258-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amploa 77 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amploa 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Budget 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 13 volt. Megtalálták? Elnézést, akkor ismételjük meg. Budget 13, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 206 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Budget 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Amploa 79 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amploa 82 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amploa 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amploa 84 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amploa 85 okafogyottá válik, mert az előzőket nem, olvas, nem, nem fogadtuk el. Nézzük csak, mennyi. Elfogadtuk a tízes kompromisszumot, tovább lépünk a 261-esre. 261-es módosító támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 262-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ekkon 40-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 263-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kult 1, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Emple egyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. ezzel ezután 61-es következik, hát mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kult 2-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. mp 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tovább lépünk a 12-es kompromisszumra. Mellette ellene tartózkodás elfogadva MP5-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk az Econ 4-esre. Econ 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. Econ 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 10, MP 10 az okafogyott, ezzel tovább lépünk a 15-ös kompromisszumra, mellette ellene tartózkodás. Elnézést. Két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész a 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. MP12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 2-es. Megtalálták? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést. 125-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a szavazás eredményét? Igen. 125-ös módosító, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. És ez 126-os eh, módosító a rá mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 18-as, új 18-as, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as módosító támogatja, mellette, vagy ellene tartózkodás elutasítva. 129-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. MP 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. PES 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítva rátérünk a szóbeli módosítóra, az egyes számúra. Van, bemutatják, nem nincs ellenes kifogása senkinek, akkor szavazzunk az egyes módosítóról, egy szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. A száz, ez okafogyott a következő. A 19-es kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Rátérünk a 20-as kompromisszumban, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 145-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es empl mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő, a végszavazás. A végszavazások közül az első a módosítókról. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Gratulálunk. Most a jogolkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, ugyanazzal a többséggel. Látják a többséget? Igen. Az utolsó szavazás az intézményközi tárgyalásokra vonatkozik, tárgyalási mandátum és csapat. Mint önök is tudják, elektrikusan szavazott, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanazon a többséggel fogadtuk el 29-11 arányban. Gratulálni szeretnék az előadóknak. Okay, now we continue. Ezzel folytatjuk a munkát. Hmm. Van Nistelrooy jelentésével munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások, az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása. Kívánok hozzászólni. A 16. cikkről van szó természetesen. Meg is kezdjük a szavazást az egyes kompromisszummal. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Rátérünk a kettes kompromisszumra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos, három részben szavazzunk. Első rész, ki támogatja ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. A 110-es módosítóról van szó, elektronikusan ellenőrizzük a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítva. 111-es módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 15-ös kompromisszum, két részben szavazunk, első rész, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Második rész, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. A 121-es módosító a következő, amiről szavazunk, támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizni szeretnék? Jó. Akkor ellenőrizzük a 121-es módosítót, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 122-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum két részben első rész támogatja ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 133-as módosító, mellette ellene, 143-as módosító mellette ellene, tehát a 143-as módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnék? Akkor ellenőrizzük a 181-es módosítót ellenőrizzük elektronikus úton, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Jó. 24-es eh, cikk eh, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás Szerintem ezt elutasítottuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196-os módosító támogatja, ellenszavazott tartózkodás, ellenőrizni kell a 196-os módosító. Elektronikus úton szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 197-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 198-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 207-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 208 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 209 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 217 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 218 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 227-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 231-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 239-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 240 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Budget 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 246. 247 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 249 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. az A preambulum bekezdéshez tartozó négyes módosító, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítva. 34-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Jó, ezt ellenőrizzük le. 21-es módosító. Elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadtuk elnézést, én hibáztam. 40, 40-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 7-es, itt van, igen, hát nem hetes. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Le kell ellenőrizni az emple hetest? Jó, emple hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Emple 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A trán hetes a következő, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Trán tízes, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 21-es a következő, mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Az Agri 21-es számú javaslata, le elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Agri 30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kult 21. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a zárószavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk a jelentést. Van Nisztároly úrnak szeretettel gratulálunk. Oké. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. We go to the next vote következő szavazásunk az Európai Unió északi sarkvidékre vonatkozó integrált politikája. Véleményről szavazunk, Nilsson úr a jelentéstevő, illetve a vélemény szerzője, egyes kompromisszum. Mellette egy ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as, 9-es elnézést, 8-as, 8-as, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, 8-as, elfogadtuk. Most jön a 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És akkor a végszavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt. Nilsson úrnak gratulálok. Akkor ezzel véget is ért a szavazás. We continue now with the next item of our agenda. Következő napi rendi pontunk egy első eszmecsere egy saját kezdeményezésű jelentésről, ugye? Jól mondom? Igen. A kohéziós politika keretében a technikai segítségnyújtás jövőbeli perspektívái címet viseli ez a jelentés. Pillanatot várunk. Okay, can we continue now? Folytathatnánk a munkát? I think we can. Okay, first exchange. Tehát első eszmecsere egy saját kezdeményezésű jelentésről, amely a kohéziós politika keretében tett technikai segítségnyújtásról szól. Rúzsát Tomás is a jelentéstevő, már is megadom neki a szót. Köszönöm szépen a szót. Bár technikai segítségnyújtásról van szó, és ezt gyakran a kohéziós politika kontextusában használtuk már 88 óta, ennek ellenére a technikai segítségnyújtás globális elemzése és a szerepének megtekintése még soha nem volt a témánk, nincs egy, kivál, egy egységes, világos definíciója se, és ezért nagyon nehéz megítélni, hogy milyen mennyiben járul hozzá az intézmények erősítéséhez, a kapacitásépítéshez, és az e-, Európai struktúrális és Beruházási Alap menedzseléséhez. A technikai segítségnyújtás különböző költségvetési sorokból végzik, és különböző módokon védik, ezért nagyon végzik, ezért nagyon nehéz világosan megítélni, hogy a költségvetési tevékenységeket hogy támogatja. 2014 és 2017 között innovációk jelentek meg, amelyek az intézményes és az adminisztratív kapacitás építést hivatottak erősíteni, illetve a a prioritást élvező és megfelelő struktúrák eh, erősítését a különböző tagállamokban a szociális struktúrák megerősítése céljából. 118 eszik értelmében a technikai segítségnyújtásra szánt eszközök 33 eh, százalékot kell, hogy képviseljenek, amely némi emelkedést jelent a 13-as szinthez képest, és az európai szinten a technikai segítségnyújtás, az intézményes, intézményesség erősítésére és a struktúrák erősítésére való. Az Európai Bizottság nemrég új eszközöket fejlesztett ki a technikai segítségnyújtás területén, kompetencia kerekt, az önelemzési eszköz, illetve a különböző civil ellenőrző mechanizmusok. A kompetencia keret és az önértékelés az intézményeknek segít abban, hogy menedzseljék a saját eh, forrásaikat. A kompetencia keret és az önértékelő eszköz rugalmas, és ezért különböző struktúrákra alkalmazható a különböző tagállamokban. Azon kívül van egy integritási paktum nevű polgári kontrollmechanizmus, amely az Európai Uniós forrásokat a csalás korrupció ellen hivatott védeni, illetve az átláthatóság és az elszámoltathatóság lehetőségét növeli, és hozzájárul a szerződés kötő hatóságok jó hírének megőrzéséhez, illetve a jobb minőségű közbeszerzési szerződések megkötéséhez. Tagállami szinten körülbelül 10 milliárd euróra rúg ez az összeg. A technikai segítségnyújtás tehát a változtatást segíti, a jövőben egyre inkább használatos lett, és különösen akkor lesz alkalmas, amikor minden reform megvalósult. Ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a segítség, segítségnyújtásoknak minden szinten minél átláthatóbbá tegyük a jellegét, hogy hozzá tudjanak járulni az intézményi, strukturális és adminisztratív reformokhoz, és hogy ezeknek az ellenőrzését lehetővé tegyék, és ezzel biztosítsák az átláthatóságon az intézmény és technikai kapacitások sok tagállamban ö, nem elegendőek, és régi, regionális vagy helyi ö, szinten nem voltak alkalmazhatók tehát nemzeti szinten nyújtott segítségnyújtásokat használtak fel a regionális és a helyi tréningekre is, mert nem volt lehetőségük a regionális vagy helyi hatóságoknak arra, hogy az ilyesfajta szükség igényeiket kifejezhessék. Remélem, hogy a múltban elkövetett hibákból tudunk tanulni, és a technikai segítségnyújtást a jövőben okosabban tudjuk felhasználni, ne csak úgy, hogy elköltjük a pénzt, hanem úgy, hogy célzottabban ö, használjuk fel a helyi és regionális ö, szinteken is, különösen úgy, hogy a lehetőségekről tájékoztatjuk az érintetteket. Hogy olyan tréningeket szerveznek a tagállamok, amelyek valóban hozzáadott értéket képviselnek majd, és segítik az értékelést is. Ezen kívül nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy a jelenlegi városi napirend fényében a, a polgároknak is joguk van a technikai segítségnyújtás kihasználásához, projektek előkésztéséhez és végrehajtásához, értékeléséhez, hiszen a városok fontos szereplői ennek a napirendnek és ennek a mechanizmusnak. A technikai segítségnyújtás eszközei már több tagállamban sikeresen végre megvalósultak, de a, lehet, a kihasználható lehetőségekről sokkal jobban kell tájékoztatni nemzeti és helyi szinten is, hiszen minden programnak kulcsfontosságú része, hogy ismerjék. A megfelelő információt terjeszteni kell. Az európai válság rugalmasságot követel az európai strukturális és beruházási alapok elosztásánál is, például a technikai segítségnyújtás esetében is. A közös rendelkezések 25-ös cikke csak eh, idő, ideiglenes eh, pénzügyi nehézségekkel küzdő országoknak nyújtható most, de eh, most vitatják azt, hogy minden tagállamban felhasználható lehessen ez a strukturális reform támogató programjának megtárgyal, megtárgyalása során. Ez egy olyan program, ami ki akarja egészíteni a jelenleg elérhető technikai segítségnyújtási alapokat, a kérdés az, hogy a koordinációt hogy fogjuk majd biztosítani a technikai segítségnyújtás, illetve a bizottság intézkedései valamint a már megtervezett tagállami intézkedések között. Úgyhogy még több információra van szükség az tagállamokban a technikai segítségnyújtás tevékenységeit költségvetési szempontból is átláthatóvá kell tenni. Az előző ilyen a legközelebbi jelentés januárban kerül majd sorra, és lesz egy workshop is, amely a technikai segítségnyújtásról fog szólni, e, és arról, hogy milyen e, tanulságokat vontunk le ebben a témában. Remélem, hogy ezzel minél többen, minél többen részt vesznek, majd köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, tájékoztatott a tervezet bemutatásának időpontjáról, és majd akkor lesz döntés a módosítókról, és így folytatódik a munka. 2017 márciusára terveztük a szavazást, az árnyék előadók is szót kapnak most már. Spiráki asszony. Mindenek előtt Üdvözlöm a megjegyzéseket, amiket Tomás is asszonytól hallottunk, és mindenek előtt a világos definíciót helyezem előtérbe, hogyan tudjuk támogatni a technikai segítséget és az eredményeket. 10 milliárdról, ha beszélünk, azért ez nagy összeg. Egy néhány szót azért én is szeretnék elmondani, hogy kiegészítésképpen ahhoz, amit Tomacsics asszonytól hallottunk, a strukturális reformtámogatási program olyas valami, ami ténylegesen érinti a technikai segítségnyújtás jövőjét, és figyelembe kell vennünk ezt mindenképpen a fontos viták során. De természetesen gyakorlati megoldásokra kell törekedni. Most példát is említenék a saját hazámból, amit a Task Force um, vizsgált, és a számvőszék is vizsgált külön. Ezt, azt hiszem, hogy ezt az esetet alaposan meg kell vizsgálni, ugyanis az eredmények nem voltak kielégítőek. Az a tény, tehát a 25. cikk értelmében a 15 milliárd tervezett be, 10 milliárdot tervezett be Görögország esetében a bizottság, de gyakorlatilag az eredmény nem született meg, amit elvártunk volna. Éppen ezért aztán a véleményem szerint testre szabott eszközökre van szükség, és rugalmasságra kell lehetőséget adni a technikai segítségnyújtásra. Nem, egy méret nem jó mindenkinek, éppen ezért megfelelően kell hozzáigazítani az igényekhez ezt, és ezt, ezt figyelembe kell venni a technikai segítségnyújtás jövője során, és, és Tomási asszonynal együtt szólva örülök az együttműködésnek. Köszönöm szépen, Kreol asszony. Köszönöm szépen Koszolino urat kell kimentenem, az árnyék előadónk, sajnos váratlanul el kellett menni, egy, egy kicsit nehéz volt a felkészülés is, mert olyan váratlanul ment el, de azért az előadótól két pontot kérnék figyelembe venni a jelentése során. Egyrészt a technikai segítségnyújtás büdzséjét megemeltük, erre szükség van, azt hiszem ebben nincsen vita közöttünk de ahol még igazán nem érkezik meg ez az a segítség a kibővített partnerség elvének megfelelően, itt arról van szó, hogy nagy civil szervezeteket is felkészítsünk arra, hogy ténylegesen vizsgálják a kohéziós politikát, és alkalmazkodjanak ehhez, saját projekteket készítsenek, és hát nekik is adjunk támogatást az administratív kapacitás kialakításában, hogy érezzék, hogy tudják, mit lehet kezdeni ezekkel az alapokkal. Ez egy olyan elvárás, ami már régóta elhangzik részünkről, de hát sem a bizottság, sem a tagállamok igazán ennek sosem tettek eleget. Aztán van másodszor még egy probléma, ahol új ötletekre kéne számítani. Vannak tagállamok, akik élnek a technikai segítségnyújtás lehetőségével, az a közigazgatásban kiképzik az embereket erre, hogy strukturális alapokkal kezdeni tudjanak valamit. Aztán amikor ezek az emberek megkapták a képzést, akkor elmennek a gazdaságba, mert ott jobb fizetést kapnak talán meg kéne találni, meg lehetne találni annak a lehetőséget, hogy legalább ne rögtön menjenek el a képzés után, ha már állami pénzeket, közpénzeket eh, költünk arra, hogy kiképezzük ezeket a tisztviselőket az adminisztráció számára, de aztán ők meg rögtön mennek. Ez biztos segít a magángazdaságnak, de nem hiszem, hogy ez nekünk az első rangú célunk kell, hogy legyen egy kohéziós politikában. Talán ezt még szerepeltetni kellene itt. Köszönöm Krell asszonynak a következő. Az én magam vagyok árnyék előadók, mint, mint mondtam, egy néhány szót én is szólnék. Gratulálni szeretnék az ötleteihez. Rendkívül fontos, hogy értékeljük ezt a területet, és támogatást adjunk a technikai segítségnyújtáshoz, éppen az ön által javasolt módon itt megnézzük a technikai segítségnyújtás különböző megközelítéseit, van ennek egy pénzügyi oldala is természetesen, de a hozzáadott értéket se felejtsük el. Mit tud pluszban nyújtani a technikai segítségnyújtás? Ez a kohéziós politika egy fontos része, és azt gondolom, hogy minden egyes lépés során meg kell vizsgálni tudunk-e hozzáadott értéket teremteni, vannak erre mutatók, szinte mindenre, az összes cselekvésre, fellépésre van mutató az operatív programokon belül, vannak mutatóink a technikai segítségnyújtásra is, de nagyon ritkán a technikai segítségnyújtás sikerét végül is a többi tevékenységen keresztül tudjuk az operatív programokban nemzeti szinten mérni Ilyen értelemben tehát eh, teljesen támogatom az ön fáradozásait, hogy mérjük a technikai segítségnyújtás eh, hozzáadott értékét. Nem csak a 10 milliárdról beszélünk itt ebben az esetben a strukturális alapoknál, hanem a technikai segítségnyújtás vonatkozik a kedvezményezettekre, a civil szervezetekre, a monitoring bizottságokra, és végül is mindenkire, és ezzel átfogó képet adok a hézős alapokról. Szeretném aláhúzni annak a lehetőségét, hogy a jelentés tartalmazhatja a területi együttműködés esetében a technikai segítségnyújtás jelentőségét is. Ezen határokon átnyúló együttműködésekről is beszélhetünk, a több tagállamot átfogó együttműködésről. Ez nagyon fontos, és az is fontos, hogy helyesen alkalmazzák a technikai segítségnyújtást a közös kezdeményezések esetében, mert így lehet nagyobb többletértéket elérni, hogyha tényleg sikeresek akarunk lenni a programjainkkal. Teljesen egyetértek azzal, hogy a technikai segítségnyújtás egy rugalmas eszköz kell, hogy legyen, amit jobban is lehet használni a tagállamok támogatásához. Intézményi adminisztratív reformokra van ott szükség, stratégiai reformokra is akár a tagállamok szintjén, és nyilván van egy kapcsolata az ön jelentése és a jogalkotási jelentés között, amiről most szavaztunk. De hát örülök az együttműködésnek, árnyék előadóként is, és örülünk, hogyha támogatni tudjuk a munkáját. A következő hozzászóló árnyék előadóként van-e olyan? Matam úr. Á, Mátó asszony. Szépen köszönöm, elnök asszony, rövid leszek köszönetet szeretnék mondani kolléganőknek, nagyon fontos témával foglalkozott, és valóban krónikusan visszatér ez a problematika a politika keretében, nevezetesen az, hogy milyen közigazgatási kapacitásokkal bírunk. És valódi kihívás lehet a régióink számára, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezünk, és a kihívás ez a régiók számára és az önkormányzatok számára is, alacsonyabb szinten is be kell tartanunk a stabilitási paktumot, ez minden, minden tagállamra áll, és ott vannak a gazdasági makro mutatóknak is a betartási kötelezettségei. A 15-ök tematikájában megjelennek ezek a témák, és az is többek között, hogy a közigazgatási terhet meg kell osztani a különböző alapok a rendelkezésünkre állnak arra, hogy erősítsük a kapacitásainkat, és a partnereknek a kapacitásait. Ott vannak azok az intézkedések, amelyek a hatékonyságot hivatottak növelni a közigazgatásban, bármelyik, illetve mindegyik közigazgatási szinten. Arról van szó, hogy ki kell dolgoznunk egy kellő keretet és egy jó irányítási governance szisztémát. Egyetértek azzal is, hogy a strukturális reform keretében arról is beszélnünk kell, arról a 15 millió euróról, illetve 6,5 millió euróról, amely a társfinanszírozás keretében állnak rendelkezésre. Példával is szolgálnék. 825 millió euró a nemzeti keret. Na most lehet, hogy ezt az erőforrás nem a legjobban használjuk föl, de mégis ellenőrizzük kell azt, hogy hogyan is eszközöljük a kiadásokat vagy pedig arra kell, hogy koncentráljuk, hogy másként irányítsuk a programokat. Nem szabad, hogy olyan pilot projektet hozunk létre, amely arra irányul, hogy csökkentsük a kohéziós alap forrásait. Tehát nem szabad, hogy gyengítsük a meglévő rendszert. Akármi is legyen, várom azt, kollégánknak a reagálását, és a kollégáknak a jelenetését. Nagyon fontos témával van dolgunk. Köszönöm. Ah. Köszönöm. Látok még. Jakov Csicsúr még jelentkezett. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék Tomasics kolléganőmnek a jelentéshez. Egy sor igen érdekes felvetést találunk ebben, és feltételezést is, de nekem vannak azért személyes tapasztalataim is. el kell, hogy mondjam, 12 éven keresztül volt egy ilyen területi egységnek, Zsupániának hívják ezt Horvátországban, és tudom, mit jelent a technikai segítségnyújtás éppen ezért nagyon fontos ezért véleményem szerint, hogy hozzáférhetővé tegyük, még hozzáférhetőbbé tegyük a technikai segítségnyújtást a helyi hatóságok, regionális hatóságok számára. És hát ez több tagállamban szükséges, és ezt tartalmaz a jelentés. Másrészt pedig fontos az is, hogy határokon átnyúló se technikai segítségnyújtást kell lehetővé tenni. Van egy sor határokon átnyúló program, de amelyek akadozik, mert a kapacitás hiányzik, mert az ismeretek hiányoznak. E, minden esetre ezt szerettem volna elmondani, és köszönöm Tamacsics asszonynak az ajánlásaért és a munkáért. Nem látok más hozzászólót, akkor az Európai Bizottság képviselőinek adok szót majd. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Az administratív kapacitás kialakítással foglalkozom a Digi Region belül. Természetesen mindenek előtt engedjék meg, hogy üdvözöljem ezt a kezdeményezést itt a parlamenttől. Nagy örömmel várjuk mi is, hogy megszülessenek a következtetések az önök jelentése után, és volt már egy találkozónk kooperatív technikai szinten, ahol megbeszéltük, hogy mit tudunk mi megtenni ebben az ügyben a főigazgatóságunkon. Hogyha technikai segítségnyújtásról beszélünk, akkor ami hozzáférhetővé tehető, hm, de természetesen ez sokkal kisebb, mint az operatív programokban hozzáférhető a tagállamok számára. Ez a technikai segítséget bizottságként biztosítjuk, és egy stratégiai megfontolást tárgya, hogy hogyan használjuk ezt, az, ezt a segítségnyújtást. Hat prioritást jelöltünk ki, ami egységünk az adminisztratív kapacitás kialakításért felel ezen a területen. A kompetencia irányel vagy keret tartozik ide például. Ez mind fontos az adminisztratív területen. Mindennek előtt öt témát vizsgálunk, a közbeszerzés, az állami segítségnyújtás, korrupció, csalás elé fellépés, a menedzsment, professzionalizációja és a jó gyakorlatok cseréje a tagállamok és régiók között. Ezek tehát a mi fő témáink, a fő öt terület, ahol új kezdeményezéseket indulunk az elemzéseink alapján ami pedig a külső segítségnyújtást illeti az operatív területen a tagállamok számára, itt beszélünk a 10 milliárdról, 2014-2017 közötti tárgyalások során egy olyan megközelítést alkalmaztunk, hogy a, azt kértük a tagállamoktól, hogy a legfontosabb szűk keresztmetszeteket vizsgálják meg, amelyekkel találkoztak, és el kell, hogy mondjam, a tervezésbe vonnak be sokkal nagyobb mértékben, Nyilván önök is tudják, hogy a pénz nagy része az emberi erőforrásokra megy a technikai ö, segítségnyújtás során, ezért azt kértük, hogy készítsenek egy HR fejlesztési tervet, mielőtt kifizetnénk a pénzeket, mielőtt alokálnak a pénzeket. Tehát ez azt jelenti, hogy konkrétan azon testületekhez fordulunk, akik regionális szinten dolgoznak, és közvetítő szerepet játszanak, ezeket meg kell erősíteni de hát nem csak a pénz nemzeti keretek között kerül elköltésre, és találkozó, és hát teljesíteni kell a feltételeket, és az előzetes feltételrendszerből származókat, aztán konkrét pénzekről is beszélünk, itt a csalás és korrupciós fellépés során, ezt már említettem, és mint már mondtam, igyekeztünk a technikai segítségnyújtást egy stratégiai célzott módon alkalmazni, de hát mindig lehet ezt jobban csinálni. Ha a mutatókról beszélünk, majd azok elég gyenge mutatók a technikai segítségnyújtás során, de el kell, hogy mondjam, itt is a legtöbb operatív programban ezeket figyelembe vesszük és használjuk, és társfinanszírozásban mennyi embert lehet fizetni, hány fős személyzetet, egész Európában. Mint már mondtam az elején, kíváncsian várjuk az önök következtetéseit, és örülünk, ha részt vettünk a workshopon. Köszönöm. Kíván erre reagálni? Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Mindenkinek köszönöm szépen az inputot, a segítséget, a javaslatokat, már amik megszülettek. Remélem ez segít abban, hogy a lehető legjobb eddigi jelentést készítsem el, ugye? Minden idők legjobb jelentése lesz tehát, mondja az elnök, köszönöm szépen. Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Hó. This opinion A Regi Bizottság egy véleménye a mentesítés megadásáról 2015-ös általános költségvetésről beszélünk az Európai Bizottság esetében. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság most készíti elő a jelentését a mentesítés megadásáról a 2015-ös költségvetés kapcsán, és mi egy véleményt készítünk a regén belül, én magam vagyok ennek a szerzője, ennek a véleménynek. A vezetőbizottság bizottság menetrendhez igazodva január 24-ig el kell készíteni a mi véleményünket. 2010-ben természetesen az árnyék előadóknak is szükség van időre, hogy a módosítókat végig gondolják. Éppen ezért határidőt jelöltem meg. December 12. szerda dél a határideje a módosítóknak itt a mi szakbizottságunkban. Most pedig szeretném elmondani, hogy én hogyan látom ezt a véleményt, mit gondolok erről. Megtalálható egyébként a regi ülés dokumentumai között. Most bulgárul folytatom. Tisztelt kollégáim, ahogy mindannyian tudjuk, a mentesítés folyamata jó alkalom arra, hogy szakbizottságunk kifejezze a véleményét azt illetően, hogy az Európai Bizottság költségvetésének végrehajtásáról mi a véleménye. A véleményem fő fogom most bemutatni. 2015-ben a kohéziós politikában a hibák száma 5,6%-ról 5,2%-ra esett 2014 és 2011 között. Ez az irányítási rendszer, illetve az ellenőrzési rendszer fejlődésének köszönhető, illetve a bizottság által elfogadott intézkedéseknek. A hibák fő forrása a befogadhatósági szabályok és a közbeszerzési szerződések, valamint az állami támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket elfogadták. Ezen kívül a programok befejezése előtt még lehetséges lesz a hibák további javítása. A bizottság néhány nemzeti elfogadhatósági szabály alól felmentést adhat, például a, az ÁFA szabályok ilyenek. A tagállamok alacsonyabb költségvisszatérítést adtak be 2015-re 2014-hez képest, és ez azt jelenti, hogy a nem vissza igényelt pénzek százaléka szintén alacsonyabb lett. Ez viszont veszélyekkel jár a mentesítés megadása, illetve a költségvetés végrehajtása szempontjából is, illetve a végre nem hajtás aránya nagyobb lesz a korábbi időszakokhoz képest. Ezen kívül az is aggodalmat kelt, hogy 2015-re a nemzeti nemzeti testületeknek csak körülbelül 20 százalék K-ban jelöltek ki a végrehajtással kapcsolatos felelős testületet, és ezt a folyamatot mindenképpen föl kell gyorsítani. 2016. június 30-án kellett volna végrehajtani a közbeszerzési eljárásokról szóló irányelv minden rendelkezését. A tagállamok ezt eddig nem tettek, nem tették meg, ezért a korábbi feltételekkel kapcsolatos cselekvési terveket végre kell hajtani az összes tagállamban. A források megfelelő elosztását, elosztása 1500 eszköz között oszlott meg. 2013-hoz képest 10%-os emelkedésről van itt szó. Az a határidők a végfe, végfelhasználók által a források kiosztására kiszabott határidők meghosszabbításáról is szó volt. mert ez 2015. december 30-a után megváltozott helyzetet eredményezhet. Azon kívül újra kellene vizsgálni az éves pénzügyi keretet is, és annak egy egyszerűsítését, illetve nagyobb rugalmasságát kellene átgondolni. A bizottság a mechanizmus, a végrehajtási mechanizmus szeretné felülvizsgálni a strukturális alapoknál, ahogy azt a magas szintű munkacsoport véleménye is alátámasztotta az audit iroda meg, illetve a számvevőszék megközelítése rendkívül jó teljesítmény alapú, és ez hozzájárul ahhoz, hogy minden érintett sokkal könnyebben el fogja érni a célját. Ez volt a véleménytervezet rövid bemutatása, és most Polcsák úr árnyék előadó kap Nem nekem akart szót adni? Mert, mert én, engem nem így hívnak. Nem, először valóban Polcsák úr fog szót kapni. Oké, okay, tehát akkor a megfelelő nevet hallottuk. I know that you accept all... Tudom, hogy gyakorlatilag bármiféle nevet találok ki, arra ön hallgatni fog, de kérem, hogy engedje meg, hogy most először Polcsák úr szólhasson. Utána önnek is megadom a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kollégáim, köszönöm szépen ezt a jelentés tervezetet a 2015-ös évi mentesítésről. Köszönöm a bemutatását. Véleményem szerint jól tükrözi a helyzetet, a jelenlegi helyzetet, el, leírja, hogy milyen ö, kihívások előtt állunk a 2014-2020 közötti időszakot illetően, és ahogy azt elnök asszony bemutatta, hogy milyen végrehajtási hiányosságok vannak a közbeszerzési irányelv kapcsán a tagállamokban, illetve a különböző visszatérítések mennyiségét tekintve, amelyet az irányító hatóságok adtak be. A hibák száma valóban csökkent 2014-hez képest, ami egyrésztről jó hír, másrésztről viszont majdnem ugyanazon a szinten van, mint 2014-ben, ami viszont nem kedvező. 2014-es mentesítéshez képest ebben a véleményben én úgy gondolom hiányzik az a megjegyzés, hogy nem minden szabálytalanság csalás eredménye. Nagyon sok esetben inkább csak információhiány, vagy a tudás hiánya, illetve a törvényi keret bonyolultsága okozza ezeket a hibákat. Ezt azért kellene megemlíteni, mert a regionális politika nyilvánosságban tapasztalt, kialakított képe változhat ezzel. Tudjuk ugye, hogy a jogalkotás, hogy a, hogy a jogi keret mennyire bonyolult, és hogy ez milyen könnyen vezethet hibákhoz. Aztán a bizottságot és a regionális hatóságokat a tagállamokban föl kellene arra is szólítanunk ebben a szövegben, hogy biztosítsák azt, hogy a kedvezményezettek, az európai források készhezvevői jobb információkkal rendelkezzenek a különböző feltételekről, azt nézve, hogy milyen alapokat lehet kombinálni. Ez a bizottság és a tagállamok kötelessége. De egyébként úgy gondolom, hogy jó ez a vélemény, szeretném majd még jobbá tenni, és, és hát így nagyon várom a szavazás eredményét is. Elnök, tessék, akkor most megadom önnek is a szót. Köszönöm, és még a nevemet is jól lejtette ki, ami eléggé ritka dolog. Congratulations for pronouncing my name correctly and congratulations. Von úr. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéshez és, és a véleményhez is jó jelentésről van szó, és jó hír az azért mégiscsak, hogy a hiba arány egy kicsit csökkent, tehát mégiscsak történtek fejlődések, fejl előrelépések a tagállami és a bizottsági szinten is, az irányítás és az ellenőrzés szintjén ahogy jelentéséből is kiderül, leginkább a közbeszerzési szabályok és a az elfogadhatósági szabályok miatt vannak hibák, és ezért is fontos, hogy ezen a téren is lássunk előrelépést a magas szintű munkacsoport ajánlásai alapján. Jó lenne, hogyha látnánk ezeket az ajánlásokat leírva, és aztán ezeket az ajánlásokat fel lehetne használni a helyzet javítására. A magas szintű csoportmunkáját pontosan ezért üdvözöltük, és az ő munkájuk eredményeként szeretnénk most fejlődést látni. A tagállamok szerepét például az egyszerűsítés terén ki kéne emelni, a tagállamokban fontos lenne a bürokrácia felszámolása. Talán a jövőben különösen ennek a kérdésnek nagyobb figyelmet kellene szánni. Aztán ugye azt is írja, hogy a köz, közbeszerzésről szóló ö, irányelvet sem hajtották még végre minden tagállamban, erre is összönöznünk kéne a tagállamokat. Ezen kívül, azon kívül, hogy a pénz ö, helyes elköltését ösztönöznénk, ahogy ezt a mentesítésről szóló jelentés is célozza, a hatékony elköltést is ösztönöznünk kéne, tehát, hogy a már korlásként kiosztott pénzeket gyorsan költsük el, és hogy a pénzek kiosztásának a folyamata ne, lass, ne legyen annyira lassú nem minden régió és tagállam képes arra, hogy ezt megtegye, a pénzeknek 60%-a nem ö, kerül megfelelő gyorsaságú kiosztásra, nem megfelelő a ö, felszívása rátája, úgyhogy erre is gondolni kell. Ö, fontos, hogy a teljesítményt vegyük, a, az eredmények alapjául, bár a teljesítmény mérése nem mindig könnyű, de ezt kell ösztönöznünk, azt kell ösztönöznünk, hogy legyenek jó gyakorlatok, jó példák, hiszen amikor a 2020-as év utáni kohéziós politikáról tárgyalunk, akkor pontosan a politika finanszírozásának teljesítményét kell megnézni, és hogyha 2020 után is hatékonyak akarunk maradni, akkor nagyon fontos, hogy a jelenlegi program megfelelőképpen működjön és jó eredményeket produkáljon. Köszönöm szépen, Tomásics asszony a következő felszólaló árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, támogatom a véleményét. Néhány olyan, majdnem minden pontban egyetértek önnel, a bizottságot ösztönöznünk kell és a magas szintű munkacsoportot is arra, hogy a nemzeti irányító és ellenőrző rendszerek reformjára is szükség lesz, és oda kell figyelniük a befogadhatósági, jogosultsági szabályok, nemzeti szintű szabályok egyszerűsítésére. Tisztázni kell azt is, hogy az áfával kapcsolatban mi a koncepciói, hogy az áfát hogy lehetne visszatéríteni 2014-től 2020-ig. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy az nemzeti ö, felelős hatóságoknak még csak 20%-át jelölték ki azoknak a hatóságoknak, amelyek a stratégiai befektetési alappal fognak foglalkozni, ez pedig túlságosan lassú folyamat, ezt fel kell gyorsítani és ahogy mondták, 2016. június 30-áig nem mindegyik tagállam hajtotta még végre, illetve ültette át a közbeszerzésről szóló irányelv rendelkezéseit saját jogszabályai közé, esetleg ehhez további segítséget kell majd nekik adni, adnunk. Köszönöm szépen, Demátó asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony a 2015-ös évi mentesítéséről szóló előterjesztése lehetővé teszi, hogy visszatérünk olyan témákra, amelyek meghatározó fontosságú a kohéziós politika szavahihetősége tekintetében. Többek között itt most kitérnék a hiba arányokra. Úgy tűnik, hogy tehát csökkent ez 5,7-ről, mert 5,15-re, és a hibáknak a fő oka, minek tudható be, ez egy dolog, de úgy véljük, hogy ez a hiba mennyiség, mérték, ez nem elfogadható. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok, csak úgy, mint az Európai Bizottság, további erőfeszítéseket kell, hogy megtegyenek azért, hogy erősítsük az ellenőrzési rendszert, mert hogy ö, ugye ezek a hibák vezetnek oda, hogy felfüggesztésre kerülnek a támogatás folyosítását. Éppen ezért ismétlem, arról van szó, hogy szükséges harmonizálni a különböző kimutatásokat, jelentéseket a szabálytalanságokról. Nagyon lényeges, meghatározó fontosságú, hogy biztosítjuk az egyensúlyt, az egyszerűsítés és a felügyeleti tevékenység között a közigazgatási hatóságok által kitérnék még arra is, hogy foglalkoztat messze menően minket a kifizetéseknek az alakulása az Európai Fejlesztési Alapnak a kifizetési mértéke 50% fölötti volt 2014-ben, és ez csak 10%-os növekedést jelent 2013-hoz képest. Mely ágazatok, mely országok használják leginkább ki ezeket a pénzügyi eszközöket, és kik azok, akik a legjobban tudnak hozzájárulni a területi társadalmi kohézióhoz, és nem csak mennyiségi mutatókkal kell foglalkoznunk, hanem minőségekkel is. Úgy gondolom, hogy egyetérthetünk elnökünkkel abban, hogy aláhúzza akárcsak a számvevőszék, hogy a szolgáltatásokra koncentráljunk. Jó gyakorlatról van szó, az irányító hatóságok különböző eredménymutatókkal élnek, ezeket mutatják ki, és ezek mutatják azt, hogy a kitűzött célokhoz képest hol tartanak az operatív programok végrehajtásában. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Én is köszönöm. Most a bizottság képviselőjének, Wapes Sánchez úrnak adom meg a szön. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ilyen kiválóan ejtette ki a nevemet. Hát igen, elég ritka név. Köszönöm szépen, majd én is igyekszem, hogy az ön nevét ugyanilyen precízen ejtsem ki, Mihálylova asszony. Tehát Köszönöm szépen, hogy ebben a véleményben összefoglalták a számvevőszék széles körre kiterjedő jelentését. Nem volt ez könnyű, hiszen nagyon sok kihívás van előttünk, és nagyon mélyremenő, nagy terjedelmű jelentést készített a számvevőszék. Ugye a mentesítési folyamat részeként először vagyok itt a parlamentben, és örülök neki, hogy az önök véleményét meg tudom hallgatni a számvevőszék jelentéséről, és hogy tudom, hogy milyen véleményt fognak majd továbbítani a végvit, végső vitához, a Költségvetési Bizottsághoz végig lehet venni az összes pontot, sok pozitív eleme is volt a véleménynek, és volt egy sor aggodalomra okot adó gondolat is a kohézis politika, kohéziós politika területén, illetve kaptunk egy sor javaslatot. Az első ponttal kezdeném, amely pozitív, hiszen a hiba százalék, ahogy ön is megállapította, ön 5,6 százalékról beszél, de 5,7 százalék volt 2014-ben, 2015-re ez 5,2 százalék lett. Ez a hiba százalék gyakorlatilag csak egy pillanatkép a a helyzetről, de úgy látszik, hogy a tendencia valóban pozitív, hiszen, hogy, hiszen folytat, folytatódik a csökkenés. Tehát lehet, hogy a, a számok alapján azt tudjuk mondani, hogy a 2000-2006-os évek közötti időszakok hiba százalékához képest most a jelenlegi szakaszban feleződtek a hibák, és ez pedig tényleg elégedettségre ad okot. A második pont is mutatja, hogy ez valóban pozitív, és ez talán garanciát ad arra, hogy valóban a néhány hónapon belüli véglegesített eredmények ezt fogják mutatni. Azt Persze támogatom, ahogy néhány kollégája is mondta, hogy nem lehetünk még elégedettek, hiszen ez a hiba százalék még mindig magas, de azt se felejtsük el, hogy ezt a hiba százalékot még azelőtt számolták ki, mielőtt a bizottság és a tagállamok elvégezték az ellenőrzéseket. Tehát a végelszámolásnál még ennél is talán alacsonyabb hiba százalékokat fogunk majd látni a programok lezárásakor. Úgyhogy ez csak egy pillanatfelvétel, ez nem a végleges szám, de pozitív, és már is nagyon örülök annak, ahogy fogalmazott, és talán ez a megfogalmazás még pozitívabb is lehet. Még egy pozitív elem a második pontban, ami szintén nagyon fontos számunkra, mégpedig az, hogy a nemzeti számbevő hatóságok, ellenőrző hatóságok hogy, gondol, hogy, hogy dolgoznak. És ezúttal a nemzeti hatóságok munkája, munkája úgy tűnik, hogy nagyot fejlődött minőségileg. Ez számukra nagyon fontos, hiszen a bizottság auditáló kapacitásai viszonylag korlátozottak, és ezért a legfontosabb forrás, illetve a legfontosabb eszközünk az a nemzeti auditáló hatóságok képessége, illetve munkája. És mi is ki, igyekszünk azt biztosítani, hogy elérjék azt a szintet, amire szükségünk van, és hogy végül is a bizottság megkaphassa a mentesítést erre az évre is. A hibák forrásairól szóló híradás az nem újdonság. Talán az pozitív, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok miatt történt hibák száma egy kicsit kevesebb, és ez talán azért annak is köszönhető, hogy a közbeszerzési eljárást, illetve a közbeszerzések ellenőrzésének eljárását nagyban javítottuk e, hiszen ebben az jelentésben már 550% alatt van ezeknek a hibáknak az aránya, úgyhogy ezt is örömmel állapíthatjuk meg, ez egy pozitív fejlemény. Még a pozitív oldalon maradva gyorsan a nyolcas ponthoz lépnék, hiszen elismerik, hogy itt is jól teljesítünk, illetve hogy a felülvizsgált pénzügyi rendelet rendületre vonatkozó, rendületre vonatkozó javaslatunkat pozitívan értékeli. Úgy gondolom, minden lépést megtettünk az egyszerűsítés és a rugalmasság megteremtése érdekében. Köszönjük szépen ezért a dicséretet. Most nyilván a tanács és a parlament tér felén patog a labda, és elvárjuk, hogy a két társ jogalkotó intézmény is jóvá hagyja majd a javaslatunkat ennek segítségével majd a tagállamok is ki tudják használni azok az új lehetőségeket, amelyeket a felülvizsgált költségvetési rendelet, illetve az ágazati rendeletek adnak. Például az egyszerűsített költségopciók, illetve a pénzügyi eszközök rugalmasabb kihasználása révén itt a parlamentben és a tanácsban is remélhetőleg minél rövidebb lesz majd ennek a javaslatnak a jóváhagyása és nyilván komolyan fogjuk venni majd a magas szintű munkacsoport ajánlásait is ezen a területen. We... Azt hiszem, hogy egyetértünk a pozitív oldalon, hogy üdvözöljük a számövőszék megközelítését a teljesítmények kapcsolatban, nem csak erről van azonban szó, hanem az új rendelkezések is 14-20 között hozzájárultak a teljesítmény javulásához, és ezt részletesebben tudjuk most már vizsgálni azt hiszem ebben egyetértünk. Most egy néhány szóban kitérnék a kevésbé pozitív dolgokra, amelyek aggályra adnak okot. A magas szintű csoport kérdését érdemes megvitatni. Éppen a mai napon tanácskozik, én ma délelőtt is jelen voltam a magas szintű csoportban. Négy órán keresztül beszéltünk az audit kérdésekről, hogyan tudjuk ezt áramvonalasítani a jövőben mert ez nagyon fontos. A kedvezményezeti oldalon vannak aggodalmak az audit által okozott terhek miatt, és beszéltünk a szakértőkkel ebben az ügyben, ez nyilvánvaló majd ajánlásokhoz vezet az, amiket mi figyelembe veszünk. Ma délelőtt és azt hallottam, hogy a biztosom is délután részt egy ülésen, hogy ezt megvitatjuk, tehát a magas szintű csoport munkája nagyon fontos, és azt is már megmutattuk, hogyha szükséges, akkor a rendeleten belül meg lehet jeleníteni ezeket az ajánlásokat, olyan elemeket is lehet alkalmazni, ahol nem kell például még jogszabályt módosítani, Ilyeneket is hajlandók vagyunk megtenni természetesen, és ez nagyon fontos, a jelentésből is kiderült, hogy a bizottságnak világosá kell tenni például az áfa ügyét, természetesen mm, hát, azt várták el tőlünk, hogy az áfát harcsuk hozzáférhetőnek itt a a köt, ebben az időszakban. Ezt várták tőlünk, ezt nem tudjuk most megváltoztatni, de világosan kell ezt tenni a kedvezményezetek és a tagállamok számára. A legnegatívabb elem a 2014-20-as időszakban, a, mit is tudok erről mondani? Mint már mondtam, a biztosom is elmondta ezt, nagyon aggaszt bennünket a késedelem ugye a lemaradások oka, ez egy fontos dolog de megint csak a számbevőszék egy pillanatfelvételt készített 2015 végéről, ez 20%-nál jártunk. Mindenki említi ezt a 20%-ot, most már azért jobb pozícióban vagyunk. Persze idő is múlt, 2016 vége felé járunk, de pillanatnyilag a program több mint felét elfogadták, de még mindig késedelmek messze vagyunk attól, hogy elég legyen, de mi támogatjuk a tagállamokat. Tisztáztunk néhány dolgot a tagállamokkal, tehát ahol úgy gondolták, hogy a munkák kiosztását már akadályozzuk, és végül pedig még egy dolog, ami szerintem mindenképpen a végrehajtás során később mutatkozik meg, hogy mennyire előnyös, azt hiszem elemezni kell a jövőt tekintve, hogy miért jönnek létre a lemaradások, de az első benyomásuk az, hogy ez adott esetben a jövőben jobb minőséget hoz magával, mert a tagállamok hozzászoknak, időt szánnak a rendszer kialakítására, erős hatóságot hoznak létre, teljesítik a feltételrendszert, ez nagyon fontos természetesen, ez is pozitív szerepet játszik a jövőben, és majd, és megvan a rendszer, hogy a teljesítményre vonatkozó adatokat gyorsan begyűjtsük ez alapján, meg tudjuk ítélni, értékelni tudjuk a program sikerét, ez egy változás, a tagállamok időt szánnak erre. Ezt egy kicsit pozitívan is lehet ezt látni. Igen, reméljük megkapják a nem, hogyha, ha nem is azon a sebességen, hogy váltok, kiosztják a munkákat, és a pályázatok megszületnek, és ez némileg még optimizmusra ad okot, és tudjuk, hogy a terepen már a kiválasztás folyik, Ó, ugye a, ki, a projektek kijelölése ö, elég lassú, de azért a terepen történnek valójában a dolgok. Kint és hát igen, azt várjuk, hogy a kiadások megszülessenek, és akkor eljutnak a bizottsághoz is. És a kedvezményezettek a végrehajtással nem állnak le. Tehát a kiválasztási folyamat működik, és többé-kevésbé az információk azt mutatják, hogy ugyanott tartunk ezen a területen, mint az előző időszakban de van késés. De folytatjuk a munkát, most azt is tudjuk, hogy mely tagállamok, mely operatív programok azok, ahol támogatásra van szükség, mert fel kell oldani bizonyos blokkokat. Aztán van itt egy második aggodalom, ez nagyon konkrétan függ össze a pénzügyi eszközökkel, itt a bíróság 57%-ról beszélt 2014 végén a jelentéstételében. Mindig van egy éves csúszás, megint csak azt tudom mondani, egy évvel később járunk, 2010, most a 75%-nál járunk, az első év 10%-os növekedést hozott, most egy majdnem 20%-os növekedést látunk, 2014-2015 között ez volt a növekedés, de önök is tudják, hogy a rendelet értelmében a tagállamok iránymutatásokban konkrétabban fogalmaz, vagy a bizottság konkrétabban fogalmaz, 2017 márciusában ezt a pénzt el kell küldeni, és hát bízunk abban, majdnem 100%-ni járnak majd addig ha jól tudom, a konkrét ügyeket van, nem ismerem persze az egyes tagállami eszközöket, de a dolog működik, úgy tudjuk. Ugyanis a ráta, a kvóta növekedett végül pedig a hetedik pont alatt egy kérésem is lenne önökhöz a jelentés érdekében. És tudom, igen, tudomásul veszik a számvevőszék megállapításait az adott időszakkal kapcsolatban, az van megállapodás, az Európai Bizottság az ajánlásokat nem mindig fogadja el, de mi azt gondoljuk, úgy látjuk, hogy vannak leg, hát jogi törvényi előírások, hogy 2017. március 31-ig ezeket a lépéseket meg kell tenni. Azt gondolom, hogy az éves számvőszéki jelentés 2014 kapcsán azt mondta, sem a, mm, tehát igazából a parlament és a tanács nem támogatja ezeket az ajánlásokat. Mi azt mondjuk, hogy a véleményünk megvan, egyetértünk azzal, hogy nem feltétlenül szükség egyetértésre, és abban arra számítunk, hogy a parlament támogatja majd az Európai Bizottságot, hogy ne fogadjuk az ajánlásokat, mert ez, ennek nincsen jogalapja. Azt hiszem, itt egyelőre befejezhetem, és amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Biztos voltam abban, hogy a jelentés tervezett pozitív, de nem annyira optimista ez, mint az Európai Bizottságtól most hallottuk. De talán jövőre, hogyha kollégák dolgoznak a mentességen, mentesítésen, hát akkor beszámolhatnak 2016-os haladásról. Köszönöm szépen a kollégáknak is. Köszönöm a hozzászólásokat, a javaslatokat, ezeket figyelembe fogom venni. Egyéb iránt pedig arra számítok, hogy lesznek árnyékelődő ülések is. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók határideje december 12 dél. Ennyi lenne. Meglehetősen hideg van a teremben. Két levelet fogok írni a mai napon a parlamenti hivataloknak Egyrészt nagyon hideg van, és nincsen minden nyelvre tolmácsolás. Ez a két panasz. Támogatnak? A következő napirendi pontunk a egy véleménytervezet megvétatása, amit Omazsé készít elő. A külső vizeken halászó flották kezelése a legkülső régiókban. Az saját kezdeményezésű véleményt készít a PES, a Halászati Bizottság, mi pedig egy véleményt készítünk, és Omar Zsé úr lett az előadója ennek. November 10-én volt az első bemutatója, ma pedig már a terv, véleménytervezetet mutatja be. A bizottságban a szavazás februárban lesz, 2017 februárjában természetesen, és a márciusban a halászati bizottság. Ezért a módosítók határideje december 9-e dél másfél óra. Parancsoljon. Mázsi úr, parancsoljon. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy a legtávolabbi régióknak a hősége az kicsit most melegebb levegőt fúj ide ebbe a terembe is. Már egy első eszmet cserére sold kerítettünk novemberben, és nem ismételném meg az ott elhangzottokat. Mindenesetre már most köszönetet mondanék a kollégáknak a segítségükért. Megkapták a javaslatunkat, ezt tesszük ki tehát most magunk elé, és hadd térje ki egyből arra, hogy mennyire kiválóan tudtunk együttműködni a halászati szakbizottsággal és az ottani illetékes előadóval, aki a jelentéseben és jelentés elkészítéséhez nagyon széles konzultációkat folytatott, valamennyi érintett féllel, halászatban érdekelt féllel, az legtávolabbi régiók keretében, illetve a körben is találkozott, mind termelőkkel, mind pedig szakmai szervezetekkel. Itt a javaslat. Ebben láthatják azt, hogy arra koncentráltunk, melyek azok a kérdések, amelyek érintik a mi szakbizottságunkat. Úgy gondoltam, hogy fontos, hogy üzenetet intézzünk, egy erőteljes üzenetet intézzünk azon szereplőknek, akik az államoknak a szintjén, a tagállamoknak a szintjén, az önkormányzatoknak a szintjén aktívak lehetnek a halászati tevékenység segítésében operatív módon. Úgy gondolom ugyanis, hogy van további lehetőség arra, hogy még jobban használják ki a strukturális alapok támogatásait azért, hogy a kellő infrastruktúrák helyén, helyükön legyenek a halászati tevékenységben. Nagyon sok kihívással szembesül az Európai Unió, ezek teljesen érthető, legitim törekvések, de ugyanakkor már léteznek különböző instrumentumok, és úgy gondolom, hogy a már a létezőket, többek között a helyi önkormányzatok kellőképpen kiaknázzák, és nagyon világosan megfogalmazzák azt, hogy a halászati tevékenység az egyik pillére a helyi fejlődésnek, a helyi fejlesztéseknek, és prioritás kell, hogy a halászati tevékenységnek az eszközei ilyen módon élvezzenek. szóval ez már két héttel ezelőtt arról, hogy milyen potenciális lehetőségek vannak a fejlődésre a halászati tevékenység esetében az érintett régióban. Gondoljunk arra, hogy egy hatalmas területről van szó, 2 millió 500 ezer négyzetkilométeres területről van szó. Ez kiteszi azt a gazdasági jövezeti kizárólagos területet, amelyet a kontinensen regisztrálunk éppen ezért alapvető fontosságú dolog volt az, illetve dolog az, hogy azok az eszközöket, amelyeket a kelet-atlanti és az ki ki féltekie problémáinak az orvosállására tanálta ki az Európai Unió, bevessük ebben a, ezen a területen is, tehát többek között a indiai óceánban. Tudom, hogy ez a téma ez rendszeresen vissza térő téma, és a 349-es cikknek az alkalmazásának a lehetőségéről van itt szó. Hogyan tudjuk alkalmazni a rendeleti intézkedéseket ahhoz, hogy figyelembe vegyük a legtávolabbi régióknak a problematikáját. Egy további nagy kérdés az, és ez egy elvárás, egy hatalmas elvárás az érintett halászoknak a részéről, tehát a az elvárás az, hogy hogyan lehetne lehetővé tenni a modernizálását és a felújítását a már létező halászati hajóflotta esetében. E tekintetben az Európai Bizottság már munkákat indított el, nemrégiben a számvevőszék is egy határozatot hozott a 349-es cikknek az alkalmazásáról, a javaslatomban, és ezt terjesztettem önök elé, fontosnak tartottam azt, hogy olyan javaslatot tegyek, amely kellően kiegyensúlyozott, és amely lehetővé teszi azt, hogy biztosítsuk a modernizálást és a megújulását a halászati flottának. De feltételhez kötve, nevezetesen arra van szükség, hogy a fogásoknak a teljes egészét az útra, tehát a legtávolabbi régiókban kell, hogy a partra kitegyék. Tehát nem szabad, hogy a célkitűzések, amelyeket a közös halászati program és terv keretében fogalmaztunk meg, ez az itt szereplő célkitűzés eltérjen a megvalósított tevékenységtől, tehát gondoljunk ugye a nagy flottáknak a fogásaira, akár EU-s zászlókat lobogtatnak, akár pedig más államnak a zászlaja alatt futnak. Szóval arra van szükség, hogy az így módon támogatott tevékenységet azt a helyi piacoknak a serkentésére alkalmazzuk, és a helyi fejlődést biztosítsuk, ezáltal is biztosítva a foglalkoztatás és a halászati tevékenységet megerősítsük. Vessünk végre véget annak az abszurditásnak, hogy ezen halban gazdag, dús gazdag régiókba importálják a halat fogyasztásra. A javaslatunk tehát ilyen irányba fogalmazott meg, és nagyon lényegesek tartjuk azt, hogy következetes legyen az EU-s politika, figyelembe véve ö, míg e közben a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Számos egyéb kérdést is felvetettünk, nagyon lényegeseket, amelyekkel foglalkozik a halászati szakbizottságunk is, és úgy gondolom, és remélem, hogy a kollégák nagyon hasznos, tartalmas hozzájárulással fognak tudni majd részt venni ezen jelentés kidolgozásában, és ez a hallászati szakbizottságodnak a céljait is szolgálja. Köszönöm. Köszönöm. Az árnyék előadók következnek. Lom úr, először az árnyék előadott. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm Omar a felvezetését. Az árnyék jelentés tevőnknek a nevében szeretnék beszélni, aki jelenleg Új-Kaledóniában van, és Ponga úr ezért nem lehet a mai napon jelen a körünkben. Ponga úr először is megköszöni Omázs úrnak a tevékenységét, kiváló jelentés van a kezünkben, természetesen támogatja az ön által megfogalmazott javaslatokat, és kitér arra is, hogy mennyire fontos megújítani és modernizálni a legtávolabbi régiók halászati flottáját. Bonka jelezte, hogy egy sor módosított is majd meg fog fogalmazni négy téma körül. Először is szeretném majd kiemelni azt, hogy mennyire szoros a kapcsolat a fenntartható halászat és az élelmiszerbiztonsági biztonságos ellátása között. Kiemeli majd azt, és ön is kitért erre jelentéstevő úr, hogy mennyire fontos az, hogy olyan halászati eszközzel rendelkezünk, amely a legtávolabbi régiók esetében működik, ugyanúgy, mint a mezőgazdaság esetében, a Poseidon programnak az esetében. Tehát speciális eszközről van szó. Nagyon lényeges az is, hogy figyelembe vegyük azt is, hogy a halászati megállapodásokat adott esetben harmadik országokkal kötik, tehát ezt is érvényesíteni kell a jelentés keretében. További téma az illegális és szabályozatlan halászati tevékenység ellen is fel kell lépni a, küz, a kizárólagos gazdasági övezetekben, a legtávolabbi régióban. Manszkor, the floor is yours. Manszkor úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, akárcsak az elődöm, szintén szeretném üdvözölni a kiváló kollégánknak a kiváló munkáját, Omerzsi úrét. Úgy gondolom, hogy a delegációnak az utazása, ha jól emlékszem, decemberben, 2015-ben, tehát a Halászati Bizottságnak a missziójára gondolom, amelyben Omázsi úr is jelen volt, kidomborította azt, hogy mennyire szükséges jobb jövőt biztosítani a halászati ágazat számára. Meg kell szüntetni az akadályokat ezen régióban, azért, hogy teljes körülön ki lehessen aktázni a halászati tevékenységet. És ugyanakkor optimalizálni kell azon eszközöket, amelyeket a költségvetés az EU-nak már így is rendelkezésre bocsát. E tekintetben a jelentéstevőknek a szöveg javaslata valóban egy egészen kiváló munkaanyagot és kiindulási pontot jelent. És ha jól értelmezzük a javaslatot, akkor itt arról van szó, hogy a halászati ágazatnak a fejlődéséhez hozzájárulhat az is, hogy a támogatások milyen módon érvényesülhetnek többek között a halászati tevékenységnek az eredményességében és a fogás kirakása tekintetében. Ez azt hiszem, hogy összhangban van mindazon tövelekvésekkel, amelyeket a kontinensen is érzékelők. Nélkülözhetetlen ugyanakkor az, hogy a hatályos szabályozást még alkalmassába tegyük a helyi régióknak az alkalmazására. Tekintetben 2013-ban a tárgyalásoknak a során ugye, amely megfogalmazta, hogy hogyan is alakuljon a jelenlegi közös halászati politika, már szó esett ezen témákról. De ugyanakkor meg kell állapítanunk azt is, hogy hány, há, számos előnye mellett a legtávolabbi régiókra vonatkozó szabályozásnak a tevékenység, a megvalósuló tevékenység nem teljes mértékben felel meg a potenciális lehetőségeinek. E tekintetben jelzem a következőket. Az önkormányzatok csak úgy, mint a tagállamoknak feladata az, hogy határozottan és még határozottabban, mint ahogy eddig tették ezt, kiálljanak ezen ágazat támogatása mellett. A az érintett régiók ugyanis szükségesét teszik azt, hogy ezen gazdasági tevékenység stabil alapokon álljon, és minőségi infrastruktúrális eszközöket vehessen igénybe. A megújítása, a flottának, és kedves kollégám erről te beszéltél, egy nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy ezt az ágazatot igazi növekedési pillérét tegyük, és biztonságos élelmiszerellátást biztosítsunk ezen régiókban. Az állomány, mármint a flotta minőségi állománya, a minősége egyszerűen siralmas. Nagyon sok fiatal máskülönben fel is hagy a halászati tevékenységet, mégpedig azért, mert a flotta biztonsági feltételei nem adottak. És egy tekintetben a 349-es cikke az Európai Uniós működéséről szóló szerződésnek megadja a kellő jogalapot ahhoz, hogy a jogalkotási keretet kellően figyelembe vegyük és a kellő jogalkotási keretet alkalmazunk ezen régiók esetében a hadászat biztosítására. Ambiciózusaknak kell lennünk, ambiciózusabbnak, mint eddig voltunk, ahhoz, hogy biztosítsuk a halászati tevékenységet a legtávolabbi régiók esetében, csak úgy, mint a mezőgazdasági tevékenységnek, a Poseidon programnak a keretében, a halászatnál is olyan eszközel kell, hogy rendelkezzen a termelő, amely specifikusan veszi figyelembe az itteni igényeket. Még mielőtt a szavazásra sor kerül, én magam is majd módosítókat fogok előterjeszteni, egy olyan szöveggel kapcsolatosan természetesen, amely egészen kiválóan és releváns módon kezeli a témát. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Luer. Luer úr, köszönöm szépen az előadónak a folyamatos munkát és most szeretném kiszélesíteni a tagállamok perspektíváját ebben a szempontból. Az ECR elismeri, hogy eh, az elmúlt néhány évtizedben nem kellő mértékben investáltak erre a területre, és ez oda vezetett, hogy a 70-es, 80-as években ugye történt még ilyen, de aztán a köz, 90-es években és az azt követő években a hatékonyság növelése helyezték a hangsúlyt, és emiatt nem került sor fejlesztésekre. Nincsen a 349. cikk igénybevételivel kapcsolatban kifogásunk hosszú távon, és konkrét Európai Uniós területekről van szó. A 349. cikk viszont nem egészen idevágó szavazást tartalmaz. A szocialisták és demokraták és pacsoregben ülő kollégnák is elutasították, eh, hogy kitérjünk a kilenc régióra, kül, legkülső régióra, a kilenc eh, eh, régiót szeret, ki kéne terjeszteni más régiókra is, amelyek szeretnék élvezni az előnyeit de túlságosan szűken értelmezik a 349. cikket. Igyekszem dolgozni ezen az előadóból, de szerintem a 349. cikk szerinti definíció nehézé teszi majd az ügyet. Szeretnénk rámutatni a rugalmasságra is az európai halászati politikában, főleg amikor a legkülső régiókról van szó ezek a régiók egyébként igen magas intenzitású támogatásban részesülnek, és kompenzációkat is kapnak, ami a derogációt illeti. Ugye itt azt gondoljuk, hogy fontos azt is figyelembe venni, hogy mérjük fel ténylegesen mi a helyzet. Ez az egyik oka annak, hogy, hogy a legkülső régiókban a flottáknak rugalmasnak kell lenniük. A globális gazdasági válságot sem szabad elfelejteni, hogy megemelkedtek az üzemanyagárak is, ami igencsak keményen érintette a halászati szektort, és vizsgáljuk meg, hogy ténylegesen milyen irányba lehet fejlődni. De egy kicsit elégedetlen vagyok azzal, hogy az 2004-es e rendelettel kapcsolatos jelentését nem mutatta be a bizottság, hogy a modernizáció a legkülső régiókban a flottákkal kapcsolatban hogy alakult, és 2011-ben nem született meg a jelentés, és a jelentés nélkül igazából nem tudjuk felmérni, hogy valójában mi, mi is történt. Éppen ezért eh, még fontosabb, és ezt rendszeresen elmondjuk itt a bizottságban, ebben az összefüggésben újra is elmondjuk, hogy a helyi közösségekkel vegyük fel a kapcsolatot, hogy hogyan lehetne a legjobban a meglévő szabályozást alkalmazni, és a helyi fejlesztést kéne megvizsgálni először, mielőtt itt a szakbizottság elé kerülnek ezek a kérdések. Ténylegesen mire van szükségük sürgetően ezeknek a közösségeknek? Ezt kéne figyelembe venni a jelentésünkben. Végül pedig, mint már elmondtam, vannak bizonyos aggodalmaink az új program végrehajthatóságával kapcsolatban a halászat területén, mert az egész végül is csak egy bürokráciát fog okozni a végén, de kíváncsian várjuk a további rugalmasságot, ezt támogatjuk is, és a motorok, a hajómotorok cseréjét is támogatjuk egyébként, hiszen ez egy fontos terület a legkülső régiókban. Azt gondoljuk, hogy az árnyék előadóként és koordinátorként is én magam veszek részt ebben a munkában, és kíváncsian várom a továbbiakat. De Mátó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a legkülső régiók rendkívül jelentős régiók, és nagyon örülök annak, és üdvözlöm azt, hogy kollégánk Omerzsi úr ezt szüntelenül felidézi. Erre valóban emlékeztetni kell, mert hogy az indiai óceán, illetve a karib-tengeri övezetek hozzájárulnak az Európai Unió nemzetközi jelenlétihez, és olyan erőforrásokról van szó, amelyek egyben a biodiverzitást is megtestesítik, annak hatalmas részét fedik le. Üdvözlöm tehát a jelentés tervezetet, illetve azt, hogy rámutat ezen régiókban szereplő feszültségekre. A 349-es cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek valóban egy nagyon fontos referenciapont, és ahogy a tevőnk is eh, emlékeztet erre, valóban figyelemmel kell lennünk a nagy halászati övezetekre, például a Kanári-szigeteken is ez így van, mármint hogy a fontosságát ki kell annak is emelni, és eh, a halászati tevékenységek adott kisebb területekén is eh, ugyanolyan jelentősek, mint másút. Léteznek a Horizont 2020-tól egy tehát attól kezdve már létezik egy sor eszköz a kezünkben, amelyeknek figyelembe kell venni a helyi sajátos körülményeket. Természetesen azt is észleljük, hogy egyes régiókban gyorsabban öregednek el a halászati flották, mint máshogy kitéve a különböző földrajzi meg éghajlati változásoknak és kitettségeknek. A helyi szereplőket adott esetben ez arra kényszerít, hogy felhagyjanak a tevékenységükkel. Nagyon sok helyen rendkívül aggasztó a tevékenységnek a megszűnése. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nagyon erőteljes a munka nélküliség egy sor érintett régióban, és egy sor intézkedést kellene meghozni ahhoz, hogy a munkanélküliséget visszavessük, de ugyanakkor koncentrálnunk kell a képzésre is, és a szakképzésre, a magunk részéről készek vagyunk együttműködni a jelentéstevővel. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen! Van még eh, valaki, aki kíván hozzászólni? Akkor megadom a szót az Európai Bizottság tengerészeti főigazgatóságának képviselőjének, Armando Astodionak. Köszönöm a szót. Spanyolul fogom folytatni a felszólalásommal. Nagyon szépen köszönöm, hogy szót kaphatok, és alkalmat kapok arra, hogy észrevételeket tegyek, általánosakat, ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy egy objektív jelentéssel van dolgunk, Ugyanakkor egyes kérdéseket eh, szeretnék jelezni, hogy nem látunk viszont a jelentésben. Többek között gondolok a nemzetközi, nagyon kényes, vitatott témára, a támogatásnak a témájára, a halászati, sőt konkrétabban a flottáknak a támogatására gondolok itt az ENSZ-nek az égisze alatt, illetve a vto nak a keretében azt észleljük, hogy ez a téma visszatér, és rendkívül kényes téma az Európai Bizottság jól látja és megérti, hogy milyen problémákkal szembesülnek a legkülső területek. Tudjuk a múltját is ezen régióknak. Ezért döntöttünk a korábbi reformunkban, hogy kedvezőbb körülményeket biztosítunk ezen régióknak. A halászati rendelet az Unióban kedvezőbb elbánás módot biztosít ezen régiók javára, de a támogatásoknak a kérdésében kitekintéssel kell élnünk, nevezetesen egy olyan nemzetközi helyzetben dolgozunk, mozgunk, hogy a támogatásoknak a megnyitása, illetve ennek a témának a megnyitása oda vezethet, hogy adott esetben támadásoknak tesszük ki magunkat tekintetben. Ez nem azt jelenti, hogy az Európai Bizottság ellenezné a fellépést, az ilyenfajta fellépést, de mindenképpen a kérdést egy szélesebb körben kell elhelyezni, nevezetesen a nemzetközi viszonylatban kell azt vizsgálni. Na most, ami a halászati szakbizottság felvetéseit illeti, illetve az itteni felvetéseket, készek vagyunk a bizottság részéről, hogy a priori nélkül támogassuk, megvizsgáljuk a megfogalmazott javaslatokat, és a halászati ágazatot a fenntarthatóságnak a fényében elemezzük. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Ommási úr szeretné még egyszer megkapni a szót. Merci à vous tous. Köszönöm mindannyiuknak, köszönöm szépen a hozzájárulásukat, észrevételeiket, és ha megengedik, akkor én először is az Európai Bizottságnak válaszolnék. Ha jól értem szavait, akkor az Európai Bizottság azt mondja, hogy figyelembe kell vennünk a nem nemzetközi kereskedelmi szabályokat. Ugye erről van szó. Pontosítok, nem a szabályokról van szó, hanem a vitáról. És hogy a jelenleg folyó viták hova vezetnek, vezethetnek. Tehát alakulnak az álláspontok, és ez a vita az, ami alakítja az Európai Uniónak és a bizottságnak az álláspontját. Köszönöm szépen. Akkor párhuzamot kell vonnom azzal, hogy mi történik a mezőgazdaságnak a területén. Mi, itt említem meg azt, hogy a másik fejlesztési és fejlődési pillér is ki van téve különböző feszültségeknek. Itt gondolok többek között a banán termelésre és a cukornádnak a termelésére. Tehát olyan termelési ágazatokról van szó, amelyek ki vannak téve annak, hogy egy szép napon egyszerűen megszűnnek, eltűnnek. A öt év távlata azt mutatja, hogy a beruházások a halászatban nem vezettek olyan teljesítményi szintre, amelyet kívánatosnak tartottunk. Ezzel szembesülünk most. 1990 óta az Európai Unió részt vesz a halászati tevékenység támogatásában az érintett régiókban. Az eredménye mindennek az, amit észlelünk és azt hiszem osztjuk a megállapításainkat, nevezetesen nagyon sérülékeny ágazatról van továbbra is szó. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi vezetett ide, mi okozza ezt a sérülékenységet. Nagyon nehéz elérnünk azt, hogy a halászati tevékenység jobban fejlődjön a legkülső régiókban. Ezt mindannyian látjuk, és azt is látjuk, hogy a beruházások jelentősek voltak mindeközben. Úgy gondolom, és Juncker úr ugye arról beszélt, hogy ez az utolsó esély Európai Bizottsága, az uta periférikus or, régióknak esetében valóban az utolsó esélyről van szó, és kivált kép a halászat tevékenységében. A La Réunion, de a karib-tengeri halászok nem fogják tudni fenntartani a tevékenységüket, nem tudnak további tíz évet várni arra, hogy megoldásokat találjanak a problémáikra. Úgy, úgy gondolom, és remélem nagyon, hogy a halászati főigazgatóság kellő rugalmasággal fog élni a javaslatai megfogalmazásakor, és remélem, hogy ezt észleljük majd a különböző hozzájárulásokban, amelyeket majd megfogalmaznak önök, illetve az Európai Parlament különböző szakbizottságaiban. Jól teszi a néppárt, hogy aláhúzza, hogy akkoriban, vagy korábban ugye létezett egy külön eszköz, egy külön rendelet a pozei témában, egy halászati pozei program létezett, és volt ezzel párhuzamosan egy mezőgazdasági pozei. Na most megszűnt a halászati ilyen külön program, mégpedig a legutóbbi reform során, és integráltak minket, mármint a halászati tevékenységet, a agrártámogatási témába, nevezetesen a az ETH-ban, az Európai Tengerügy, illetve pardon, a, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaptéma körébe. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb itt ugyanakkor a tartalom. A legutolsó Európai Tengerügyi és Halászati alapban megjelenünk, de még nagyon-nagyon távol állunk attól, hogy a különböző akadályok megszüntetése kerüljenek, és a fejlődési potenciál kibontakozhasson a legkülső régiók esetében. Tehát számos olyan kérdés van, amelyre itt most nem tudtunk még kitérni, mert hogy az időben korlátozottak vagyunk a szakbizottság mai ülésen, de úgy gondolom, hogy azok a módosítók, amelyeket a kollégák előterjesztenek, majd nagyon fontosak lesznek ahhoz, hogy még tartalmasabb legyen a jelentés tervezet. Ismerem az ECR-nek az álláspontját a legkülső régiókkal kapcsolatosan, de ugyanakkor úgy vélem, hogy van itt egy ellentmondás. Ha önök úgy tekintik, hogy a 349-es cikkei által biztosított derogáció releváns valamennyi régió esetében, akkor a legjobb módszer ahhoz, hogy az célját, céljukat védelmezik, azaz a 349-es cikket szélesítsék, annak a hatáját szélesítsék, hogy nem támadják ezt a megoldást, ezt a jogalapot, hanem a szélesebb értelmezése mellett kardoskodnak. Úgy gondolom, hogy ez hozhat megoldást a legkülső régiók esetében. Hadd húzzam alá ugyanakkor azt is, hogy a 349-es cikk ab uvó, tehát per definíció nem, arra utal, hogy a legkülső, a legtávolabbi régiókról van szó, a kontinenstől távoli régiókról, és ebből adódóan okoz nehézséget a számukra, hogy a belső piacba integrálódjanak és ebből adódik az, hogy elszigeteltek, nagyon sajátos földrajzi körülmények között végzik tevékenységüket, és ezt támasztja alá azt, hogy külön bánásboltban részesüljenek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Európai Unió pontosan tudja a rendeletei révén, hogy milyen sajátos specifikummal szembesülnek az egyéb európai régiók, ezekre vonatkozóan léteznek külön stratégiák, gondolok itt most a hegyi övezetekre, vagy az egyéb szigeti övezetekre, vagy a nagyon gyéren lakott európai területekre. De a legkülső régiók úgy gondolom, hogy ilyen alapokon kapnak külön bánásmódot. Ugye 10 ezer kilométernyire vannak ezek a régiók adott esetben, tehát olyan hátrányokkal szembesülnek, amelyek a földrajzi körülmények közepette adottságokként értelmezendők. És nyilvánvaló, hogy azonos bánásmódban részesíteni ezeket a régiókat, a kontinens belső szívében fekvő régiókkal, azt hiszem, hogy ez csak ö, ö, nem eléggé elő alá támasztott lenne. Köszönöm szépen, tehát az észrevételeket, várom a további javaslatokat, de a kollégá asszonynak is külön köszönöm, és várom a javaslatát, és a többiekét is természetesen ezt be fogjuk fogadni, csak úgy, mint Temató asszony esetében, Maszk úr új javaslatára is ugyanezt tudom elmondani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje december 9-e péntek 12 óra lesz. Következő napi rendi pontunk a Költségvetés Ellenőrzi Bizottság saját kezdeményezésű jelentés az EBB pénzügyi tevékenységeiről 2015 évben. A kohéziós politika meg végrehajtása javas, javult az elmúlt években, és a további években is szeretnénk, ha ez tovább javulna. Jakovsics úr egy véleményt, tervezetet készített ehhez a jelentéshez, és december 7-én délben lesz majd az ehhez benyújtandó módosítók benyújtásának határideje. Most meg is adom a véleménykészítőinek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy megkérem önt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 20-ára, december 20-ára tolhassuk ki a határidőt, lehet, hogy nehéz feladat lesz, de bizonyos technikai problémákkal közdünk, és ezért szeretnénk, hogyha a módosítók benyújtásának határidejét kitolhatnánk. Majd részletesen el is mondom, hogy mi a helyzet. Ebben a teremben a munkakörülmények nem igazán ideálisak bár én testsúlyomnak köszönhetően kibírom a hideget, de megpróbálok kicsit rövidebben szólni, hogy gyorsabban túlessünk ezen a dolgom. Először is nagyon nagy örömömre szolgál, <clears throat> hogy ezt a véleményt megfogalmazhatom, és nagyon szívesen beledolgoznám minden más kollégám véleményét az EBB-ről, illetve a bármilyen javaslatot. Szeretném aláhúzni, hogy az Európai Beruházási Bank eleddig 77,5 milliárd eurót fektetett infrastruktúrába, innovációba e, és e, kis vállalkozásokba. Ugyanakkor 7,5 milliárd eurót 126 projektbe fektetett be, fektetett be az Európai Stratégiai Beruházási Alap, úgyhogy ez, a, ez körülbelül 50 milliárd eurót generált. Viszont azt aláhúznám, hogy a kedvezményezettek nagy része az EBB legnagyobb részvényes országaiból került ki, Németországból, Franciaországból, Egyesült Királyságból, Olaszországból és Spanyolországból 15-ben. Több mint 50%-át kapták meg a beruházásoknak, az új tagállamok viszont csak 20%-ban részesültek. Ez azt mutatja, hogy az új tagállamoknak szükségük van technikai segítségnyújtásra, illetve jobb lehetőségekre, annak érdekében, hogy az EBB forrásait hatékonyabban igénybe tudják venni. Fontos tehát, hogy megteremtsük az e, Európai Stratégiai Beruházási Alap és az EBB közötti szinergiát. Korábban a strukturális alapok és az EBB közötti szinergiáról is szó volt. Úgy gondolom, hogy most ez a másik fajta szinergia és ennek a fejlesztése is fontos feladat lenne. Azon kívül még aláhúznék valami mást, mégpedig a KKV-kkel kapcsolatos kezdeményezést 8 milliárd eurónyi kölcsönről van itt szó. Bulgária, Finnország, Olaszország, Málta, Románia, Spanyolország és nemrég Horvátország voltak azok a tagállamok, amelyek kihasználták ezeket az alapokat. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez jelentősen hozzájárulhat a gazdaság fejlesztéséhez azokban az országokban, ahol a gazdaság növekedése még mindig lassú. Végül pedig az EBB és a bizottság munkatársait is buzdítom arra, hogy a regionális és helyi önkormányzatok munkáját támogassák, hiszen ők is hozzájárulnak a területek fejlesztéséhez. Tudjuk a régió regionális fejlesztési bizottság tagjaiként, hogy mi a munkájuk, és tudjuk, hogy mennyire sokat jelent a helyi hatóságok támogatása. Végül pedig elmondanám, hogy azon kívül, hogy legyenek a határokon átnyúló együttműködésnek eszközei, a makroregionális együttműködés számára is alakítottunk ki eszközöket. Vannak ilyen makroregionális stratégiák, az Alpi, a Dunai, Dunai a Mediterrán, Balti-tengeri stratégia, de olyan eszközök nincsenek, amelyek a mik- mik- tömörült országok stratégiáit támogathatnák. Márpedig, hogyha ezek nem lesznek meg, akkor a stratégiákat kidolgozó, stratégiák kidolgozására felhasznált erőfeszítéseink gyümölcsök nélkül kárba fognak veszni. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet, köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy kiváló együttműködést fogunk tudni folytatni. Köszönöm Várkaszel Sziszó úré a szó jelentéstevőként. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Néhány szóban szeretnék hozzászólni, és megköszönni jelentéstevőnknek a munkáját ezen vélemény elkészítéséért. Az által végzett tevékenység és az EBB által végzett tevékenység valóban nagyon jelentős tevékenységek. Úgy gondolom, hogy nekünk is a szakbizottságunkban, ebben a szakbizottságban éppen nyomon kell követni, követnünk a különböző tevékenységeket, illetve az, hogy hogyan lehet megerősíteni az administratív kapacitásokat, hogyan lehet biztosítani a szinergiákat, mint hogy a jelentéstevő kitért erre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nyomon kövessük a különböző kezdeményezéseket a KKV-knak a javára, a kölcsöntevékenységeket, ugyanis a KKV-knek a tevékenysége teheti lehetővé azt, hogy a, hogy a gazdaság tovább fejlődjön, hogy a növekedés jelen legyen. És ha ez megtörténik, ha ez bekövetkezik, akkor ennek a hatása egyből látható lesz. Tehát minket leginkább az állásteremtés, a munka alkalmaknak a teremtése foglalkoztat, és éppen ezért is ebben a témában fogalmaztam meg módosítókat, tovább bővítve a alapszöveget, amely egy kiváló minőségű alapszöveg. Thank you. Köszönöm szépen. Következő árnyék jelentéstevő Luer úr. Kívánom, Chairman. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, várom a véleményen folytatott együttműködést lehet, hogy az a 25 perces várakozási idő, amit a sarkon töltöttem ma várakozva az utcán, az amiatt nem érzem, hogy túlságosan hideg lenne itt a teremben. Minden esetre az ECR támogatja ezt a, ezeket a finanszírozási eszközöket abban az esetben, amikor a hazai eszközökből nem tudják ezeket a terveket finanszírozni, és az EBB nagyon hatékonyan fel tudja gyorsítani a beruházások felhasználását, illetve a növekedést. Az ECR nagyon nagy csalódással látta, hogy a, nem, nem használták megfelelőképpen ki az eszközöket, és sokkal jobb, sokkal észszerűbben kellene elkölteni a közpénzeket. Reméljük, hogy a 2016-os jelentésben már ez is bekerülhet. Egyetértek abban, hogy a szinergiákat fejleszteni kell, ahogy azt jelentéstevő úr is mondta az ECR frakció az EBB-t folyamatosan fel fogja szólítani arra, hogy az igazgatóhatóságokkal és a helyi hatóságokkal együttműködve növelje ennek a szinergiának az ismertségét és az ezzel kapcsolatos tudatosságot. Most kezdünk először előnyöket kovácsolni ezekből a lehetőségekből, és remélem, hogy a beruházási alapok a hatóságokkal is együtt fognak majd működni, hogy célzottan a KKV-kre vonatkozó intézkedéseket is tudják támogatni. Nem magától értetődő a fejleszt, fejlődés, a nemrég megjelent tanulmányok alapján a KKV-kban foglalkoztatott személyek száma gyakorlatilag csökken. Az Európai Unión kívülre folyosított beruházások, illetve kölcsönök is fontosak az Európai Uniós illetve tagállami költségvetéseken ezeknek a garanciái, úgyhogy ezeknek az felhasználását is nyomon kell követnünk. A földrajzi elosztás igazságosságát is kellene biztosítani, de természetesen ahhoz képest, hogy melyik ország járul hozzá nagyobb mértékben a bank tőkének emeléséhez, hát ö, a nehézségekkel, ehhez képest a nehézségekkel küzdködő országok gazdaságait is támogatjuk. Minden esetre a jó minőségű portfóliókat kell támogatni az EIB-nek, és minél jobb gyakorlatokat alkalmazni a kockázatmenedzsment terén. Végül pedig, ugye mivel az Egyesült Királyság adja az EBB legnagyobb részét, jelenleg a Brexit utáni helyzetben is folyt gondoskodni kell arról, hogy a brit kérvények, folyam, a kérvények ugye ne változzon a Brexit után is. Ezt is figyelembe kell majd venni, amikor a Brexit utáni új valóságot kidolgozzuk. Köszönjük szépen, Vonó, szeretne hozzászólni árnyék előadóként? Igen, köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, támogatjuk az EBB-t és az új pénzügyi eszközöket, de szakbizottságunk álláspontja az lenne, hogy a támogatások helyét nem vehetik el, ezek az eszközök, hiszen az európai beruházások 90%-a származik támogatásokból, és csak a fennmaradó 10% kölcsönökből. Úgyhogy azért ezekről, ezekkel a százalékos arányokkal tisztában kell lennünk. A legtöbb testület és szervezet még mindig a támogatásokon, támogatásokból él. A második dolog az az, biztosítanunk kell a szinergiát az EBB illetve a strukturális alapok eszközei között. Például Velszben van egy új második kampusz az egyetemen, amelynek nagyon nagy részét az LBB finanszírozta, de a strukturális alapokból is kaptak támogatást. Nagyon jó példája ez annak, hogy több forrásból kombinálták össze a támogatást, és ez a jövőben is kell, hogy folytatódjon. Viszont az új pénzügyi eszközök használatánál néhány szabályozási hiányosság felmerült már, úgyhogy ezt a helyzetet majd javítani kell. Én azt hiszem, hogy néhány forrás, vagy illetve néhány alap túlságosan ki van tömve pénzzel, és ehhez képest nem költik el, nem használják ki megfelelően. Hogyha megnézzük, hogy a projektek számát hoz képest a, az irányítási költségek mennyire magasak, akkor úgy látjuk, hogy ez is problémát okoz. Tehát van egy sor dolog, sor probléma, ami ezzel kapcsolatban a jövőben megoldandó, még különösen az, igaz, irányítási, igazgatási költségek magas aránya, illetve az túlságosan méretű alapok. Köszönöm. Damátó asszonyi a szó. Köszönöm szépen a kollégáknak a jelentés kezdeményezéséért, és úgy vélem, hogy a 2015-ös EBB tevékenységek aggasztóak is bizonyos értelemben, figyelembe véve, hogy a kockázat milyen mértékben jelent meg, és olyan instrumentumok irányába ösztönöz a tevékenységük, amely vezet, veszélyesek lehetnek, és akár bumerang hatással, visszaütő hatással bírhatnak. Mindenképpen biztosítani kell a stabilitását az EBB-nek azért, hogy a beruházóknak a tevékenysége biztos alapokon valósulhasson meg. Az EBB stratégiája adott esetben környezetvédelmi, illetve környezeti szempontból, szociális szempontból is ö, nehéz következményekkel bírnak. Gondoljunk itt a széndiokszid kibocsátás tekintetében Olaszországban. És ö, hát utanunk kell itt az olyan megoldásokra, amelyek elvezetek adott esetben a szervezett mafia tevékenységhez Gondolhatunk még ezen kívül a hedgefondokra, hedgefondok fellépésére is, amelyek nem követik és nem támogatják a reál, a valós gazdaságnak a fejlődését. Olyan struktúrákat kell ö, itt figyelembe venni, amelyek igazándiból a sokszínűséget biztosítják, és hát olyan tevékenységekre is kitérnek, mint például ö, a cseppfolyósított gáz tevékenységnek ö, az eredményessége, illetve a tárolásnak a tevékenységet hozzájárulnak. Az ROBB-nek a megújuló energia támogatása is megemlítendő, kár, hogyha e tekintetben a felépésük nem a megfelelő, például gondoljunk itt a különböző egyéb energiaforrásoknak az alkalmazására, akár a szélenergiára, akár a napenergiának a támogatása tekintetében. A magunk részéről persze megfogalmazzuk majd a javaslatainkat. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Akkor a bizottság jelenlévő képviselője, Rizzo úr kap szót. Parancsoljon. So thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a képviselőknek is, azt meghívtak a túl nagyméretű alapok esetében erre visszatérek majd egy írásos válaszsal, ami az Európai Bizottság egyébként a maga részről nem kíván továbbiakat hozzáfőzni ehhez. Köszönöm szépen. A december 7-e dél a módosítók határideje, de most megadom önnek a szót. Az elején azt kértem öntől, hogy változtassuk meg a határidőt, a módosítók határidejét december 20-ára. Tudom, hogy technikailag erre van lehetőség, számunkra fontos lenne, hogy ezt megcsináljuk. Köszönöm szépen egyébként én is a támogatást a kollégáknak, amennyiben erre utaltak. A Brexit vonatkozásában ez egy nagyon érdekes téma lehet, egyszerűen azért, mert Nagy-Britannia nagy befektetőnek számít az EBB-ben. Igen, és egyetértek az önök által elmondottakkal ilyen értelemben. 2015-ös jelentést is talán figyelembe vehetnénk. D'Amato asszonyra reagálva, aki az infrastruktúrális energiaprojektekről beszélt, nagyon fontos, hogy beszéljünk a megújuló energiákról is. Lehet, hogy ezt hangsúlyozni lehetne, hiszen az egyik EBB prioritás. És a magam részéről mm, azt szeretném, hogy válaszoljon a kérdésemre, és az említett határidőt halasszuk el. December 7 hetedik azért van, mert karácsony előtt szeretnénk lefordítatni, de hát mondjuk ez a menetrendünk pillanatnyilag az árnyék előadók számára mi a jobb ez a kérdés? Azt hiszem ez a jobb. Köszönöm szépen, hogy ezt sikerült megoldani. Hmm szinte megfagytunk már, de azért még egy néhány dolgot meg kell beszélnünk, és addig meg is fagyunk, ahogy kell. Van Nistelrooy úr bemutat nekünk egy állásfoglalásra irányuló indítvány tervezetet egy szóbeli kérdés kapcsán, amit a koordinátorok ülésén vitattunk meg. Parancsoljon! Nagyon rövid leszek a, mi a célja annak, amit csinálunk. Arról van szó, hogy ezt az aggodalmat a regi bizottság részéről, amit már régebben kifejtettünk, ezt a plenárisra vigyük egy valamilyen módon. Ez rendkívül fontos pillanatilag, mert látjuk a 2017-es költségvetést, és hát ennek lesznek következtetései, amiket levon a tanács ebből és első alkalommal fordulhat elő, hogy a költségvetésünk 24%-kal alacsonyabb, mint az eredeti terv. Ez 7,3 milliárd az, amit nem adtak be a tagállamok. És hogyha megnézzük 2009-et, az elmúlt időszakban 2009-14 között, 2013 között, bocsánat, mondja az hozzászóló, ha megnézzük a harmadik évet, a sokkal súlyosabb most a helyzet, a két harmadik évet összevetve sokkal rosszabb a teljesítmény, mint abban az időszakban. Ha a számokat összehasonlítjuk, akkor módosítókkal bizony tennünk kell valamit, hogy megmutassuk a szövegen keresztül, hogy milyen helyzetbe kerüljünk. A cél az, hogy a regi bizottság áll elő ezzel, és nem, áll, nem várja meg a következő év első felére, amikor a Költségvetési Bizottság kezd ezen dolgozni hogy milyen hatásokkal jár ez majd a következő évekre. Ez a mi felelősségünk, ez a mi portfóliónk, és a, a, nekünk kell a saját érdekeinket képviselni. És azt mondjuk, igen, jó, ezt szeretnénk, és van itt négy kérdésünk, ez van egy szövegem, ezt lehet módosítani, és megcélozzuk vele a kialakult helyzetet. És felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem szeretünk pulyka lenni karácsonyra, és ez egy azt jelenteni, hogy a labda az ő térfelükön pattogjon, mi aktívak leszünk ezen keresztül, a kérdések itt vannak, lehet, hogy a kérdéseket is meg kell változtatni, vagy a vita során változik a perspektíva, ezt simán meg lehet tenni, és a szöveg ez egy első gondolat az állásfoglalásra, egy regi állásfoglalásra. Ez van, ez a pillanatnyi helyzet. Mi már mondtuk, hogy ezen akarunk dolgozni, az eljárást beindítjuk. El tudom képzelni, hogy februárban egy közös vitát szervezünk a, harmadik cikk, a 60. cikk harmadik pontjáról a plenárison. Ez lenne egy általános megjegyzés. Én többet nem kívánok hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Nem vagyunk a pulyka karácsonyra, de addig megfagyunk, a fagyott pulyka leszünk. Lehet, hogy ez az oka, hogy itt fagyasztanak bennünket. Köszönöm szépen a hozzászólást. A javaslatom a menetrendet illetően, a ezen pont menetrendjét illetően a mai napon mutatják be a tervezetet december 13-án a fordítás is megszületik addig. December 19-e lesz a módosítók határideje, és Strasbourgban egy árnyékelődő ülésünk lehet, ahol megbeszélhetjük ezt az indítványt és januárban a mi ülésünkön akár szavazhatunk is. A kérdésről és az állásfoglalásra irányuló indítványról elfogadják, akkor ilyen értelemben járunk el. Nincs megjegyzés. Köszönöm szépen. Jó, ezzel a végére jutottunk ennek a pontnak. Egyéb, de fogják vissza magukat, nagyon hideg van, nincs ez egyebek alatt semmi. Tájékoztatni szeretnék a következő ülésről, a következő reggeli ülés hétfőn lesz, még hozzá január 23-án. Három órakor kezdünk délután, és folytatjuk a munkát egész kedden is, ez a 24-e. Ezzel az ülést berekeztem legalábbis ennek a nyilvános részét, és mi folytatjuk a munkát a koordinátorokkal zárt ülés keretében. van -e itt valaki, aki nem koordinátor? Nincs ilyen. Akkor tornázhatunk. Yes, I think so. If there is no any other...